és akkor ezt elfogadjuk. A tanácstól kaptam egy állásfoglalást, és a bizottságtól is. A jegyzőkönyvet ennek, a, ennek az ülésnek a jegyzőkönyvét megadjuk, és ez ellen három hónap alatt lehet ellenvetést benyújtani. Következő napi rendi pontunk